E, és hát nem kell, nincs szükség túl nagy politikai képzelő erőre ahhoz, hogy tudjuk, gondoljuk, hogy mi lesz ebben a jelentésben. Köszönöm szépen, mondja az